folytatjuk. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves képviselőtársaim! Március 22-e fekete napja volt Belgium történetének, de fekete napja volt Európa történetének is. Gyalázatos, gyilkosok, szégyentelen, terror támadást indítottak Brüsszel városa ellen, Európa ellen. 32 ártatlan ember halt meg, számos sebesült van, közöttük vannak súlyos sérültek. Ez ezen a szörnyű támadás mérlege. Olyan mérleg ez, amely egyben az embertelenség mérlege. Az IS alantas támadói Európa szívét vették célba. Brüsszel városát, amely az európai intézményeket fogadja be, és sok más nemzetközi szervezetnek is otthont ad. Brüsszelt vették célkeresztbe, amely egy soknyelvű és egyben kozmopolita, mi több toleráns város, amely a mi nyílt európai társadalmunk szimbóluma is. A gyilkosok bandája ugyanakkor a brüsszeli ártatlan emberekre is rárontott. A repülőterek elleni, vagy a metró elleni támogat, támadások célirányosan az áldozatokat veszik tá célkeresztbe. Olyan embereket támadnak meg, férfiakat, nőket és gyermekeket, akiknek semmi közük az egészhez cinikus számításból teszik, amit tesznek, az a céljuk, hogy egész Brüsszelt, egész Belgiumot, mi több egész Európát félelembe, rettegésbe taszítsák azért, hogy a félelem és a gyűlölet jelenjen meg szívünkben. Ezért higatnak kell maradnunk nem szabad, hogy minden muzulmán embert eh, gyanúsítsunk, nem szabad, hogy az iszlámot a gyilkosok primitív iszlamizmusával azonosítsuk. Éppen ezért, amikor eh, szolidaritás szellemében gondolunk, emlékezünk meg az áldozatokról, nem szabad, hogy megfertőzzön bennünket a félelem, nem szabad, hogy megfertőzzön bennünket a gyűlölet, nem szabad, hogy szívünkbe beköltözön a gyűlölet, és nem szabad, hogy erőszakkal válaszoljunk az erőszakra, hanem sokkal inkább a növekedő bizonytalanságot és félelmet a bátorság gesztusával és a szolidaritás gesztusával kell legyőznünk. Az a célunk, hogy mindenki szabad legyen, az a célunk, hogy demokráciánkat megvédjük, az ember méltóságát tiszteletben tartsuk és megvédjük. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az emberek az egész világom nap mint nap a dzsihadisták áldozataivá válnak Afganisztánban, Pakisztánban, Irakban, Elefántcsontparton, Törökországban, Tunéziában, Egyiptomban, Szíriában, Szomáliában, Nigériában. Mindezekben az országokban, hölgyeim és uraim, az elmúlt hónapokban ártatlan emberek vére, vérét ontották, gyakran százával áldozatai váltak ezen terroristáknak, meggyilkolták őket, és ezzel a lista még sajnos nem kimerítőleges, nem végleges. Nem is szabad, hogy áltassuk magunkat, a terroristák egyéb iránt a legtöbb áldozata a terroristáknak maga is muzulmán, tehát ez a terrorizmus globális kihívást jelent. Nem lehet egyedüli, egy, egyes nemzeti intézkedésekkel választ adni erre a kihívásra. A terrorizmus elleni harc feltételezi, hogy összetartsunk mi, minnyáján Európában együtt, de a világon is. Kedves képviselőtársaim! Az Európai Parlament nevében az áldozatoknak, a sebesülteknek gyors gyógyulást kívánok, teljes szolidaritásunkról biztosítom az áldozat, az ártatlanul meggyilkolt emberek családját, emlékezünk az áldozatokra, és mély szolidaritás szellemében emlékezünk rájuk. Nem feledkezünk meg a brüsszeli terrortámadás áldozatairól, de világ bármely más pontján való terrortámadás áldozatairól sem szabad megfeledkeznünk. Kérem ezért önöket, hogy az áldozatok emlékére egy percre emelkedjenek fel. köszönjük! a március ten i ülés jegyzőkönyve és elfogadott szövegei rendelkezésre állnak ellenzi e valaki ezeket hogyha nem akkor a jegyzőkönyv